Znawiam posiedzenie. Ogłas... Megnyitom az ülésszakot. Az előző hónapban, mégpedig 2010. november 25-én függesztettük fel a plenáris ülést. Most folytatjuk. A jegyzőkönyv birtokokban van, van-e megjegyzés? Úgy látom, hogy nincsen, akkor a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Néhány bejelentéssel szeretnék élni, néhány közleménnyel, bevezetésként. Csütörtökön az elnökök értekezete néhány döntést hozott. Holnap 16 órakor tartunk vitát Szidonia Jendzsejeszka asszony jelentéséről és Trüppel asszony jelentéséről az új költségvetési terve 2011-re címmel. A szavazás erről szerdán lesz. Második információm, holnap vitát tartunk a COP16-os klímakonferenciáról, a Cancuni konferenciáról előrelépés történt. Parlamentünk meglehetősen jelentős delegációja vett részt ezen a konferencián. A kollégák itt lesznek, és a biztos asszony is. Együtt elgondolkodunk azon, hogy milyen megállapodás lenne számunkra hasznos, és milyen lépéseket szükséges tenni a dél-afrikai konferencia előtt. Október 21 én tudtuk meg, hogy a Szaharov nagydíjat kinek éljük oda. Guillermo Farinyász kapta meg ezt a díjat. Sajnos Farinyász úr nem tud ide utazni, és nem tudja személyesen átvenni a díjat. Én személyesen szorgalmaztam, hogy eljöhessen, levelet írtam Raúl Castro úrnak, de ennek ellenére nem lehetséges számára az utazás. Így Farinyász úr nem tud jelen lenni. Remélem, hogy Eston asszony ezt figyelembe fogja venni a kuvával kapcsolatos viszonyunk szempontjából. Ha elhagyhatná Kubát a következő órákba, akkor még megérkezhetne a plenáris ülésünkre. Negyedik információ, 20 évvel ezelőtt 91. december 13-án Lengyelországban szükségállapot hirdettek meg a kommunista kormány megpróbált leszámolni a szolidár, szolidaritással, a szolidárnosztjal, ezzel a mozgalommal, több száz halott volt, azóta több évtized eltelt, de még mindig megemlékezünk azokról, akik Európa szabadságáért adták életüket. Blum úr viselkedése az utolsó plenáris ülésünkön, mivel a 9-es cikk és a 153-as cikk alapján, az ügyrend alapján nem kért bocsánatot, ezért úgy döntöttem, hogy hogy hét napig nem kap napi díjat. Most néhány egyéb bejelentésem van. Aláírások a szokásos rendes eljárás alapján szerdán a tanács egy tucat jogi aktus fog aláírni a 74-es cikk